Okay, so... Jó, akkor úgy gondolom, hogy határozatképesek vagyunk, igen, azok vagyunk, akkor vágjunk bele, és természetesen mindenek előtt üdvözlöm Önöket a szakbizottság ülésén, illetve üdvözlöm Önöket a húsvéti szünet után újra Brüsszelben. Bízom benne, hogy kiegyensúlyozottabbak, tudtak pihenni, és kreatívak is voltak. Én nekem sikerült az egyensúlyt megvalósítani. Szóval, ha felfrissültek, és új feladatokat tudnak most vállalni, akkor vágjunk bele a napirendbe. Először is a kettes pont a napirend tervezet elfogadása. Ugye a 13-as pontot elhalasztottuk, a gyermekjóléti kérdésekkel fogunk a végleges jelentéséről a szavazást, és Évi asszonynak most eh, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselő képviselőtársak, én azért kértem a szót, hogy eh, pontosan a gyermekjóléti kérdésekkel foglalkozó munkacsoport eh, végleges jelentéséről beszéljünk. A munkacsoport vezetőjeként kérem, hogy értékeljük a munkacsoport által elvégzett munkát, adjuk meg a megfelelő méltóságot, megbecsülést, hiszen több mint egy évet foglalkoztunk rendkívül kényes kérdésekkel a gyermekjólét körében. Az ALDE eh, frakció 22 törlésre irányuló módosítót nyújtott be a eh, záró dokumentumhoz, ami eh, ugye dokumentum tervezetként 22 bekezdésből állt, ebből 12-t ma vontak vissza a holnapi szavazás előtt. Az én véleményem szerint ez egy nagyon súlyos fellépés, olyan akció, ami gyakorlatilag figyelmen kívül hagyná a munkacsoport egy éves munkáját, az ALDE frakció gyakorlatilag ö, ö, le akarja nullázni ezt az elvégzett munkát, amit ugye egy évig végeztünk. Én tisztában vagyok vele, hogy minden európai képviselő nyújthat be módosítót, a neki megfelelő formában és tartalommal. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy nem fogunk csendben maradni, és hogy a módosítókon ott szerepel a szakbizottság elnökének az aláírása is, ez az aktus, hogy a munkacsoportot így megalázzák és szándékosan diszkreditálják a parlamenti képviselők munkáját, elfogadhatatlan. Egyértelmű, hogy delegitimálni akarják a munkánkat az első körben az ALDE által benyújtott módosítókat is félreteszik most. Eh, én úgy gondolom, hogy felhívást szeretnék intézni az összes frakció megértéséhez. Úgy gondolom, hogy semmilyen körülmények között eh, a, a munkacsoport eh, jelentéséről nem hallottunk kritikus megjegyzést az ALDE frakciótól, illetve az elnökasszonytól sem. Önök soha nem is vettek részt a munkacsoport munkájában, ezért ez a viselkedés kifejezetten offenzív az elnökasszony kell, hogy garantálja a petíciós szakbizottság méltó munkavégzését. Két dolgot szeretnék megemlíteni, aztán befejezem. Emlékeztetnék rá, hogy nagyon sok más munkadokumentummal szemben, például a um, tényfeltáró látogatásokról történő beszámolóval szemben, a munkacsoport dokumentuma mának a eh, leíró, deskriptív része is módosítók tárgyát képezte, ami általában nem így szokott lenni. Megpróbálnánk eh, többségi véleményt kialakítani, ha lehet egyhangú megfogalmazás, de ezt ebben az esetben nem volt esélyünk megtenni. Egyébként, ami pedig az ajánlásainkat illeti, hadd mondjam el, hogy az első tervezetnél plurális megfogalmazást próbáltam kialakítani, hogy minden frakció saját javaslatát kompromisszumban egyesítsük. Az AD-tól TUM képviselőtárs elutasította ezt a megközelítést, munkacsoport elnökeként öt nap erőfeszítés után szembesültem ezzel. Két hét állt rendelkezésre minden frakciónak a módosítók benyújtására, úgyhogy én szeretném most nyilvánosan uh, Eh, elmondani, hogy elfogadhatatlan ez az eljárás, és a jövőben el kell ezt kerülni. A jövőben semmiképpen nem fogadhatjuk el, hogy ráadásul a szakbizottság elnöke tegyen így, aki a petíciós szakbizottság jó hírnevéért és méltóságáért felel úgy gondolom, hogy a demokrácia, az átláthatóság, a pluralizmus, a nyitottság legmagasabb fórumán nem lehet így eljárni. Én büszke vagyok a munkacsoport munkájára, mindenkinek a részvételére, a jövő héten a 12 módosító visszavonása után továbbra is megszavaztatnám ezt a végső jelentést. Köszönöm. Mrs. Danoka. Danoka asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök neki, hogy van egy észszerű javaslat egyszerű elmozdulás történt ebben a helyzetben, ami nagyon furcsa nekem. A petíciós szakbizottság tagja vagyok első cikluson 2004 óta, és voltam egy pár tényfeltáró látogatáson. Időnként nem értettünk egyet, de mindig megoldásra jutottunk. Bízom benne, hogy most is ez a helyzet, hiszen a módosítókat visszavonták, és a szavazás elhalasztását javasolták, hogyha ebben meg tudunk állapodni, mármint az elhalasztásban, akkor esélyünk nyílik arra, hogy újra egyeztessünk, és megértsük, hogy miért nyújtották be ezt a 22 módosított, többnyire törlésre vonatkozót, a megfogalmazás nem jobb, mint aminek a törlését javasolták. A frakciómat én képviseltem a munkacsoportban, szinte minden ülésen ott voltam. Amikor hiányoztam, az asszisztensem ott volt de sajnálatos módon az ALDE képviselőivel nem ez volt a helyzet. Ezért ezek az utolsó perces módosítók derültékből villámcsapásként értek bennünket. Nagyon bízom benne, hogy valamilyen félreértés vagy időszűke indokolja ezt, vagy az, hogy valakinek nem volt kedve az egész szöveget gondosan végigolvasni, és kialakítani a véleményét róla, hogy egyet érte vele vagy nem. Ugye mi európai képviselők gyakran a tanácsadókra kell, hogy hagyatkozzunk, de időnként azért utána kell nézni, hogy mit írunk alá, milyen módosítót. Szóval én azt javaslom, hogy halasszuk el a szavazást, és tisztességes, nyitott szellemben cseréljünk eszmét. Bízom benne, hogy a helyzetet kezelni lehet. A rossz béke is jobb, mint a jó háború. Nem tudom, hogy angolul jól hangzik-e ez, de szeretem ezt a közmondást. Péter jár? Péter jár? Köszönöm, elnök asszony. Hát ezt a helyzetet nem annyira értem, hiszen minden frakciónak jogában áll módosítókat benyújtania, a néppártnak, az áldénak is jogában áll ez, és azt hiszem, hogy egy képviselőtől senki sem vitathatja el ezt a jogot, hogy valaki kiálljon a véleménye mellett a módosító indítványok formájában, aztán pedig szavazunk ezekről. Ez az egyik. Második, ezt fontosnak tartom. Úgy tűnik, hogy valami nem működik megfelelően, hiszen elhalasztottuk most a szavazást erről a jelentésről. Ez Danuka kollega azt mondta, hogy egy nyílt és őszinte vitát szeretne, mi is a néppártban. Pitera asszony képviselt bennünket a munkacsoportban, és ő is pontosan ezt a nyíltságot, őszintességet hiányolta, tehát azt, hogy figyelembe vegyük a többi frakció véleményét, érdekeit, és hogyha a kompromisszum készség nem jelenik meg eléggé, akkor a végén ez összeütközéshez vezethet. Mi sohasem rejtettük véka alá, hogy nem vagyunk elégedettek a jelentéssel. Lehet, hogy ha elhalasztjuk, az jó megoldáshoz vezet. Minden esetre azt szeretném, hogy őszintén megvitassuk. Szerintem ez a jelentés túl egyoldalú, egysíkú, tehát szinte ö, kiállt a módosító indítványokért a néppárt és az ALDE is előterjesztett ilyeneket, épp pedig, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ki kellene használnunk a halasztás nyújtotta lehetőséget, hogy javítsunk ezen a jelentésen. Azt hiszem, ez egy szokványos demokratikus eljárás. Más nem szerepel a listámon jelen pillanatban, úgyhogy kollégák, néhány pontot szeretnék még pontosítani, de úgy látom, hogy Kuneva képviselő azt, hogy még szót kér parancsoljon. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen egyetértek én is a kollégákkal. Nagyon fontos a vita, és nagyon fontos, hogy eldöntsük, hogy milyen úton is haladunk majd tovább. Ezek a módosítók az utolsó utáni pillanatban érkeztek, nem is volt időnk arra, hogy ezeket meg tudjuk vitatni. És sok esetben nem is igazán értjük, hogy mi az oka ezeknek a módosító indítványoknak. Természetesen el kell ezen gondolkodni, meg kell ezeken vizsgálni, meg kell ezeket vizsgálni, és meg kell nézni, hogy a jelentés hogyan fog majd tovább haladni. Mert szerintem csak így tudjuk hatékonyan kihasználni az időnket. Köszönöm szépen, akkor most tényleg lezárjuk a hozzászólók listáját, és akkor tovább kell lépnünk a petíciókra, hiszen vannak panaszosok, akik itt várnak, hogy sorra kerüljenek. Úgy gondolom, hogy mint ennek a parlamentnek a tagja, jogom van arra, hogy politikai véleményemet kimondjam. Ugyanakkor speciális feladatköreim is vannak, és felelősségi köreim is vannak, mivel én vagyok itt az elnök, hogyha bemutatunk valamilyen írásbeli kérdést, vagy megfogalmazunk egy véleményt, akkor azt én az utolsó pillanatig védem. Ezt mindig is megtettem, és azért értse meg mindenki, hogy ez sok esetben nem az én saját személyes véleményem volt, hanem a szakbizottságunk véleménye. De amíg megszületik egy szakbizottsági döntés, addig azt kell képviselnem, de amíg nincsen közös megállapodás, addig ugyanúgy szabadon elmondhatom a véleményemet, mint mindenki más. Kis frakcióhoz tartozom, és hogyha valaki arra kér, hogy mondjuk írjak alá vele együtt egy módosító indítványt, akkor ugyanúgy járok el, mint bárki más. Megnézem, hogy a saját frakciómnak az irányvonalával összeegyeztethető-e ez az adott szöveg, vagy sem. Amikor gyermekekről, gyermekek elhelyezéséről beszélünk, akkor nagyon érzékeny kérdésekről beszélünk. Minden egyes frakciónak és minden egyes parlamenti képviselőnek nagyon komoly óvatossággal kell eljárnia. Ezért állítottunk fel egy speciális munkacsoportot, hogy még részletesebben meg lehessen vitatni mindent itt a parlamenti képviselők között. Ugyanakkor voltak vélemény különbségek annak kapcsán, hogy a munkacsoport hogyan dolgozzon, milyen eljárásokat alkalmazzon, hogy hogyan járjunk el a meghívott szakértők kapcsán. Sok esetben egyes képviselők és frakciók nagyon keményen kritizáltak meghívott szakértőket nyitott, egyértelmű állásfoglalásra volt lehetősége mindenkinek, aki részt vett a munkában, és a kritikák tulajdonképpen sok esetben módosító indítványként jelentek meg, ami teljesen normális és szokanyos eljárás. Így dolgozunk itt ebben a házban. Megszületett egy egyhangú döntés arról, hogy a munkacsoporti jelentésről a szavazást halasszuk el jövő hétre. Ez lehetővé teszi az árnyék jelentéstevőknek, hogy még egyszer találkozzanak, hogy kompromisszumokra jussanak, esetleg közös kompromisszumokat dolgozzanak ki, és egy sokkal komprehenszívebb szöveget hozzanak létre. Én úgy vélem, hogy ez szakbizottságunk érdeke. Azt az információt is kaptam, hogy az én frakcióm árnyék jelentéstevője kért egy árnyék ülést, még a húsvéti szünet előtt, és a hölgy természetesen arra törekszik, hogy kompromisszumra jusson a többi frakcióval. Értem, hogy van még némi időre szükség, hogy ez megtörténjen, és nagyon reménykedem abban, hogy zöggenőmentes lesz majd a szavazása jövő héten. És akkor most tényleg lépjünk tovább, nem szándékozok szót adni, mert itt várnak a petíciók benyújtói, hogy szót kapjanak. Elnök asszony, ez így nem igazságos, ez így nem fair olyas valamit mondott, ami elfogadhatatlan és nem helyén való. Azt mondta, hogy nagyon sok kritikát hallhattunk, és hogy nagyon sok mindent ugye megkritizáltak a résztvevők a munkacsoport kapcsán. Ez nem igazságos így, ez nem helyén való, ez nem korrekt. Egyetlen egy parlamenti képviselő egyetlen egy frakcióból fogalmazta meg ezeket a kritikákat. Úgyhogy elnézést kérek, de hát demokráciában élünk, és most úgy tűnik, hogy a néppárt egyáltalán nincsen többségben. Ez történt. Ez történt. Mindig is a frakciók többsége döntött el, hogy hogyan működik egy munkacsoport. Ez a valóság, és én igenis hiszek ebben. Úgy gondolom, hogy a munkacsoport minden egyes tagja megerősítheti, amit elmondtam, tanúsíthatja, hogy ez így történt, őszintén és egyértelműen, amennyiben az őszinteség és az egyértelműség az, amire itt számítunk a munkánk folyamán, elnök asszony. Rendben van, akkor most elmondtam, amit szeretett volna, akkor most Pitere asszonynak adok szót. podejmuje... Igazából nem jelentkeztem, nem akartam hozzászólni, de úgy gondolom, hogy mégis érdemes volna felszólalnom. Amikor elkezdtem dolgozni ebben a munkacsoportban, a néppártot képviseltem, de gyakorlatilag ez kezdetben másodlagos volt a gyermekek jólétének fontossága mögött. Érveltünk, beszéltünk a többségi, kisebbségi véleményekről. A probléma az, hogy a néppárt tényleg ezt a problémát akarja megoldani, a gyermekek jólétével kapcsolatos problémát. Itt nem arról van szó, hogy valakinek a jogai fontosabbak mások jogainál, itt most az a fontos, hogy amivel foglalkozunk, valóban eredményes legyen, és elérjük a célunkat. Ez volt a munkánk lényege, szerintünk ez a jelentés egysíkú, nem azért, mert a mi módosítóinkat nem vették be, hanem azért egy sikó ez a jelentés, mert szerintünk a problémát nem oldja meg. Azt a problémát, amelyet meg akartunk oldani. Két egyeim voltak a szakértőkkel kapcsolatban, akiket bevontak a munkacsoportba. Nem szeretnék erre visszatérni, de azt kell mondjam, hogy újabb újból meg kellene említenem az érveket a szakemberek hozzáértésével kapcsolatban voltak kételjeik, túl érzelmi síkon szólaltak fel, és nem elég objektív információ források voltak szerintem. Számunkra pedig az volt a fontos, hogy objektív legyen ez a jelentés. Mi arra törekedtünk, hogy tárgyilagosak legyünk, hiszen egy célt akartunk elérni. Tehát ezek a bírálatok, amelyeket hallunk, ezek nem politikai töltetű bírálatok voltak, hanem egyértelműen a szakértők érdemeire vonatkoztak. Oké, okay, fine colleagues. Rendben van, kollégák, akkor lépjünk tovább. Most már tényleg nem szánhatunk több időt ennek a témának a megvitatására. Jövő héten lesz a szavazás, ebben megegyeztünk. Hármas napirendi pont a február és márciusi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincsen megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei következnek. Tulajdonképpen nincsenek közölni valóim, és senki sem jelezte, hogy az egyebek alatt szeretne bármit is felvetni, úgyhogy akkor nézzük az első petíciót, 1236 2015. Bronis Ropi nyújtotta ezt be 4500 aláírással a litván tejiparral kapcsolatos aggájairól. A petíció benyújtója nincs itt. úgy volt, hogy eljön ide a mai napon, de mivel nincsen itt, megadom a szót Miszon asszonynak, a bizottság képviselőjének. Remélem, hogy Miszon asszony legalább itt van. Igen, igen, itt vagyok, elnök asszony. napot kívánok önnek és a tisztelt résztvevőknek. Brigitte Mizon vagyok, a bizottság Agri főigazgatóságától. Néhány szóban szeretném összefoglalni, hogy miről van szó. Bronis Ropé petíciójában megjegyzi, hogy Litvániában a tej ára a legalacsonyabb az egész Európai Unión belül. Véleménye szerint a milkvóta rendszer vége, illetve az orosz embargó okozzák ezeket az igen alacsony árszinteket. A kérése tulajdonképpen négy tengelyre vonatkozik, több segítséget kér az orosz embargó által sújtott országoknak, másodszorban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépést kéri megerősíteni, harmadsorban komolyabb együttműködést javasol a tejtermelők között, végezetül pedig új piaci szabályozásokat kér a tejipar tekintetében az Európai Unión belül. A bizottság írásbeli javaslatot, írásbeli választ készített el amelyet a nyár folyamán el is küldött, és ebben a válaszban a bizottság elismeri, hogy Litvániát különösen súlyosan érintette az orosz embargó. Ezt a tényt figyelembe is vette a bizottság, akkor, amikor kidolgozta a különböző intézkedés csomagokat, amelyek már 2014 nyarától elindultak. Ezek célzott intézkedések voltak a teipar irányába, a balti országokban, természetesen ezen belül Litvánia irányába is. Később pedig Finnország is kapott ilyen célzott segítséget. A balti országokat érintette a legjobban az orosz embargó, tehát ez volt 2014-ben, utána 2015-ben, és nem olyan rég 2016-ban újabb célzott intézkedéscsomagokat fogadtunk el, és amikor kiszámoltuk a különböző országoknak jutó borítékokat, akkor Litvániát igen pozitív eljárásban részesítettük, pontosan azért, mert figyelembe kívántuk venni, hogy az orosz embargó különösen súlyosan érintette Litvániát. A bizottság intézkedés csomagjain és támogatás csomagjain belül még azt is el kell mondanom, hogy a kápban vannak a közvetlen támogatásokon belül, illetve a vidékfejlesztési támogatási lehetőségeken belül vannak még olyan lehetőségek, amelyekkel általánosságban lehet segíteni a mezőgazdaságot, illetve a tejipart. Egyelőre ennyit kívánok elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marias képviselő. Elnök asszony. Nézzük akkor ezt a petíciót. Az orosz embargó kihatásai lesújtóak. Több Európai Uniós tagállamot is igen negatívan érintettek ezek. Azok az intézkedések, amelyeket eh, az Európai Unió hozott az orosz embargo negatív hatásainak megállítására, elégtelenek. Amit Görögország kapott, az pontosan a semmivel volt egyenlő. Az Európai Unió hiába indított el intézkedéseket, hiszen ezekkel szemben ellenintézkedésekkel lépett fel az orosz fél, tehát az Európai Uniós intézkedések csak eh, szép szavak maradtak, a gyakorlatban ezek nem sok segítséget nyújtottak. Ezek az intézkedések tehát elégtelenek. Hogyha megnézzük az okozott károkat, ezek a károk igen jelentősek, és én úgy gondolom, hogy itt egyszerre szakmai és egyszerre politikai kérdésről van szó. Azt kell elérnünk elsősorban, hogy az orosz embargó megszűnjön, mert ez rendkívül komoly problémákat okoz nem csak Görögországnak, hanem számos más tagállamnak is. Természetesen tudom, hogy az erre vonatkozó döntés nem ezen a szinten születik meg, de azért mégis meg kell tennünk, amit megtehetünk. És nem csak az orosz embargóról kell beszélnünk, hanem általánosságban az Európai Unió tejpolitikájáról is. Lesz itt még egy petíció nem soká, ami a tej árról szól, majd ott is el fogom mondani az ezzel kapcsolatos véleményemet. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy az orosz embargónak komoly kihatásai vannak, főleg a mezőgazdaságra nézve, és Európa jelentős részét érinti ez. Ehhez jön még a tejválság is, amelyet persze nem lehet pusztán az orosz embargóval indokolni. A bizottság irányába méltányosak kell legyünk, egyfelől tisztában vannak a problémával, többször megvitatták már az Agribizottságban, a bizottság tehát tud erről, és gyakorlatilag megtette, amit megtehetett eddig. Két példával élnék. Egyfelől ugye megszületett a tej intézkedéscsomag, illetve a kártérítések, de hogyha a tagállamok nem készek arra, hogy több pénzt fizessenek az európai költségvetésbe, akkor ennek is negatív hatása lesz. Tehát, hogyha az egyik ágazatba több pénzt helyezünk, akkor a másikból vonjuk azt el. Éppen ezért örülnünk kell annak, hogy az agrárköltségvetésen kívülről finanszírozták ezt a tejcsomagot, de ennél többet nem kérhetünk. Az lenne a jó, hogyha a tagállamok is elismernék ezt. Úgy mondom, úgy is mondhatnám, hogy lélekben velünk vannak, de amikor arról van szó, hogy pénzt kellene az asztalra tenni, akkor általában erre nem hajlandóak, úgyhogy szerintem ezt a petíciót le kellene zárnunk. Az intézkedés csomag kiváltott bizonyos hatást, eredményt ért el, az orosz embargó pedig azt hiszem mindannyiunkra feladatot jelent, mindkét félre nézve, javítani kell a kapcsolatokon, hogyha a partnerség nem működik, akkor azt hiszem, hogy mindkét félre nézve ez komoly gazdasági következményekkel jár, tehát ezen kell javítani. A bizottság pedig meghozta az összes lehetséges intézkedést. Tehát a közvetlen kifizetéseken keresztül az intervenció és egyéb intézkedéseket is meghozott. Ezt szerettem volna elmondani, de összefoglalásképpen azt hiszem, hogy a petíciót itt ezen a ponton le lehetne zárni. Fine, and there is nobody else on my list of speakers. Mások nincsenek a hozzászólók listáján, úgyhogy azt hiszem megerőlegezhetem azt, amit a bizottság is elmondott. Azt javaslom, hogy tegyük azt, amit Péter Jár mondott. A bizottság kimerítette a lehetséges utakat, úgy tűnik. Éppen ezért a legjobb az, hogyha lezárjuk ezt a petíciót, és tájékoztatás véget elküldjük a litván hatóságokhoz, hogy felhívjuk az ő figyelmüket is arra, hogy ez a petíció több képviselő, illetve állampolgár támogatását megszerezte. Éppen ezért erre fel kellene hívnunk a litván hatóságok figyelmét. Ezt megtesszük, rendben. Azt javaslom, hogy lépjünk át a következő petícióra. Ez a 967 per 2016-os petíció, amelyet Detleffel Brock nyújtott be a Loksteti helyi önkormányzat nevében az alacsony tejáraknak a régió tejágazatára gyakorolt gazdasági hatásáról. A petíció benyújtója nincs itt, ezért megint csak a bizottság képviselőjének, Miszon asszonynak adnám meg a szót. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennél a petíciónál Velbrok úr azt hangsúlyozza, hogy rendkívül alacsonyak a tejárak, és ez a családi gazdaságok életét veszélyezteti. Elmondja, hogy emiatt átalakulnak a vidéki területek, átalakulnak a, a falvak struktúrái, és a kérése tulajdonképpen az, hogy erre megoldást találjunk, hogy ezt regionális, tagállami, illetve európai szinten orvosolni tudjuk. Átmeneti segítséget is kér, támogatást, és azt mondja, hogy a fogyasztók tulajdonképpen nyitottak lennek arra, hogy többet fizessenek a tejtermékekért, és a nagy szupermarket láncok nyomják le mesterségesen az árakat. Mi is tisztában vagyunk a problémákkal, és szeretném elmondani, hogy 59 milliárd eurót for, fordítunk erre a kérdésre, nem csak a közvetlen kifizetések kapcsán, hanem a piaci intézkedések kapcsán kisebb részben, és vidékfejlesztési intézkedések kapcsán nagyobb részben. Nagyon fontos pillére ez és hát itt van a minőségi politika is, amely az egyes területek mezőgazdasági termék termelésének sokszínűségét szeretné elősegíteni, valamint a magántámogatási rendszereket. Az imént elmondtam azokat az eszközöket, és Jár úr is csatlakozott ezekhez, amelyek szintén ehhez a témához csatlakoznak. Tehát megpróbálunk segíteni a gazdáknak, annak érdekében, hogy a pénzügyi problémáikat kezelni tudjuk, erre vonatkoznak a célzott támogatások. Ezen kívül a piac stabilitásához is hozzá kívánunk járulni. Felhívtuk a különböző érintett tagállamok figyelmét arra is, hogy a de minimis szabály hogyan alkalmazható, illetve hogy az állami támogatásokat hogyan lehet végrehajtani. A támogatási politikák is számos lehetőséget nyújtanak arra, hogy hogyan tudnak a gazdák jobban hozzáférni az Európai Uniós piacokhoz, illetve harmadik országos piacokhoz a mezőgazdasági piacokról létrejött egy speciális munkacsoport. Ez a 2016-os évben folyamatosan dolgozott, és számos ajánlást fogalmazott meg. Ezeken az ajánlásokon a bizottság a mai napig is dolgozik. Ez a KAP modernizációs törekvéseivel párhuzamosan történik, és a nyilvános konzultáció is megnyílt, ez mindenki számára nyitott, bármelyik állampolgár elmondhatja a véleményét a nyilvános konzultáció keretein belül, és eljuttathatja így a véleményét a döntéshozókhoz annak kapcsán, hogy hogyan szeretné elképzelni a jövő kapját. és valóban meg kell vizsgálnunk, hogy az európai fogyasztók tényleg nyitottak-e arra, hogy többet fizessenek a tejipari termékekért. A tejipari csomag vagy tejcsomag olyan eszköz, amelyel segíthetünk a gazdáknak abban, hogy megerősítsék a pozíciójukat az egész tej ellátási láncban. Az alapötlet tulajdonképpen az volt, hogy függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el a tejipar, fontos, hogy mindenképpen meglegyenek az eszközei arra, hogy fenntartató jövőt építsen magának. Köszönöm. Senki más nem kért szót. Mária úr ismét parancsoljon öné a szó. Elnök asszony, ez a petíció tulajdonképpen nagyon fontos kérdéseket taglal, és ezek közé tartozik a kap. Hiszen én mindenképpen fontosnak tartom, hogy az alapelv a közösségi preferencia, a közösségi, közösségi elv mellett való kitartás csak így tudjuk a gazdaságot támogatni. Az állandó liberalizáció, a mezőgazdasági termékek liberalizációjának az az eredménye, hogy ezzel gyakorlatilag aláássuk a mezőgazdaságban dolgozók kereseteit. Így tehát komoly űr tátong az elvek és az alkalmazott intézkedések között. Többször kifejtettem, hogy nem értek egyet a bizottság intézkedéseivel, ezt érdemes volna megtárgyalnunk, és a minőségről is elmondtuk, hogy a az oltalom alatt álló eredet megjelöléssel bíró termékek szempontjából ez nagyon fontos. Ugyanakkor látjuk, hogy milyen károk keletkeznek például az afrikai országokkal megkötött megállapodások miatt a FETA vagy a CETA szintén nagyon súlyos kihatással lesz, és a gazdák Görögországban többször tüntettek is már, Tirnavóban és Álmiróban én is jártam, és tapasztaltam, hogy a tejárak a mélységbe zuhantak, egészen egyszerűen azért, mert nincs oltalom alatt álló eredet megjelölés. Én a CETA ellen szavaztam, és ennek egyik oka az, hogy igazából nem védjük a, feta, a fetát, mint oltalom alatt álló terméket, ugyanis másfajta tejjel is, tejből is előállítják ezt például Kanadában, és ennek nagyon komoly következményei lesznek, hogyha ez a védelem megszűnik. Éppen ezért a bizottságnak más politikát kell követnie, figyelembe kell vennie azt, hogy mit mondanak a gazdák, mit mondanak a görög gazdálkodók, és ha már itt van a bizottság, akkor figyeljék meg, illetve vegyék figyelembe, hogy nagyon komoly problémát jelentenek a visszaélések, például ami a gazdálkodók keresetét illeti. A Trojka jóváhagyott egy jogszabályt, a gazdák, illetve a mezőgazdaságban dolgozók pedig azt tapasztalják, hogy jönnek ugyan a segélyek, de a bankok, valamint a kormány nem folyósítja hozzájuk ezen támogatásokat. Tehát a mezőgazdaságban dolgozókat fokozottabban védenünk kell, és ha már itt van a bizottság, akkor jelezném, hogy nagyon súlyos a probléma. Súlyos probléma figyelhető meg az erdős területeken, valamint a legelő területeken is, ugyanis ezen területek felületének felszínének csökkentése gyakorlatilag a támogatások csökkentésével párosul például ami az erdők regisztrálását, nyilvántartásba vételét illeti. Tegnap egy görög térségben jártam, és nagy területek, magánkézben levő területek, állami területnek minősülnek. Ezek korábban erdők voltak, erdősített területek, az állam pedig most visszaszerzi ezen területeket, a gazdálkodóknak azonban nem áll jogukban a továbbiakban ezen területeket legelőként használniuk az állataik számára. Úgyhogy egy kérdést szeretnék feltenni a bizottsághoz, és jó lenne, ha meghallgatnák ezt a kérdést, mert nagyon fontos és súlyos problémáról van szó a görög állampolgárok kezéből a magántulajdonokat kivesszük, kiveszik a kezükből ezen tulajdonokat, államosítva őket és um, így ezek, um, ezek a területek, um, ez a vagyon a hitelezők uh, kezébe vándorol, jelzálóként, tehát ez egy nagyon komoly probléma. És ez most egy jó alkalom ahhoz, hogy uh, megvitassuk ezen petíciókat, amelyek a gazdák keresetével kapcsolatosak. A hát probléma ugyanis Görögországban is uh, megfigyelhető. És jó, hogy ma itt van a bizottság, és meghallgatja ezt, mert én kötelezettséget vállaltam hazám gazdálkodói előtt, hogy ezt a problémát ma meg fogjuk vitatni, meg vitatunk olyan kérdéseket, amelyek a petíciós bizottságban itt ezzel kapcsolatosak. De nem csak a fetáról, a halumiról, a szaganakiról és más sajtokról is szó van. Igen, igen, de a feta az, amit mindenki ismer Görögországból mondja Mariász úr. Rendben, folytatjuk. Péter Jár következik. A félértések elkerülése véget a korábban kifizetett tejárak 2016-ban gyakorlatilag arcul csapásként minősültek, gyakorlatilag arcul csapták a mezőgazdaságban dolgozókat, ezt annak idején meg is vitattuk a bizottságokban. Az Európai Bizottság erre megpróbált reagálni, és tisztában vagyunk azzal, hogy a tej ágazat komolyan kihat a vidéki térségek működésére és a mezőgazdaság működésére is. Ugyanakkor a petíciós bizottságot sem szabad leterhelnünk, hiszen tudjuk, hogy most folyik az úgynevezett omnibus eljárás a félidei értékelésen, félidei értékelés során kisebb módosításokat be lehet vezetni a közös agrárpolitikában de a petíció benyújtójának választ kell adnunk. Mi a helyzet az európai agrárpolitikával 2020 után? Mi lesz a helyzet? Hát ennek a vizsgálata most folyik, és a tejágazat kapcsán meg kell állapítsuk, hogy nagyon sok még a teendő. egyenlő feltételeket kell teremtenünk a termelői szövetkezetek, a piaci láncok, valamint a gazdálkodók között, de van mit változtatnunk. Lehet, hogy néha másképpen hangzik, mi nettó exportőrök vagyunk, tehát az Európai Unió több tejterméket exportál, mint amennyit importál, tehát ez azt jelenti, hogy jelen vagyunk a világpiacon, éppen ezért a kereslet kínálat helyzetét egyensúlyba kell hoznunk. Még akkor is, hogyha a kereslet egy kicsit ingadozik, azt kell mondjam azonban, hogy a petíciós bizottság, mint olyan, lezárhat egy petíciót, utalhat az Agribizottság munkájára, valamint felhívhatja a figyelmet a bizottság által megtett lépésekre, illetve arra, hogy a kap megvitatása, megreformálása napirenden van de szakkritikus, szakkritikusként frusztráló megfigyelni, hogy hogyan alakul a tej ára és nem véletlenül jelentettek be küzdelmet a gazdák is ezzel kapcsolatban, hiszen a megélhetést már ezen árak nem biztosítják a gazdák számára, és a vidéki térségek fennmaradása szempontjából is megnehezítette a helyzetet. Éppen ezért a mi bizottságunk és az Európa Bizottság is ezért aktívan foglalkozott ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. Rendben. Más nem jelentkezett. Úgyhogy azt hiszem, lezárhatjuk ezt a pontot. Én azt javaslom, hogy, hogy zárjuk le ezt a petíciót, annak fényében, amit a bizottság elmondott és különös tekintettel arra, hogy a petíció benyújtóját felkértük arra, hogy két hónapon belül reagáljon a nyílt konzultációs eljárás keretében, meghívást kapott a részvételre, de ennek nem tett eleget, tehát azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezt a petíciót, hogyha a kollégák is egyetértenek. Rendben, akkor úgy veszem, hogy ezzel egyetértenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor ezzel térjünk át a következő napi rendi pontra. Ez egy másik petíció, ami ugyanerre a témára vonatkozik, az 1199 2016-os petíció Jörg Práltól a tejtermelés csökkentésére szolgál támogatási kérelmének elutasítása a tárgya a petíciónak. A panaszos nincs itt, viszont a bizottság itt van, és hát is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Prál úr gazdálkodó mintegy 30 tejmarhát tart, és részt akart venni a tejtermelés csökkentési programban, amit az Európai Bizottság vezetett be a 2016. júliusi intézkedés csomag keretében. Az ő csatlakozási kérelmét azonban elutasították, ugyanis Prál úr júliusban nem szállít tejet a tejcsarnokoknak, ugyanis úgy szervezte meg a gazdálkodást, hogy tavasztól nem ad el tejet, a nyáron ellenek a tehenek, és az összes tejet a borjak kapják ilyenkor meg. Tehát nem tudta azt bebizonyítani, hogy 2016. júliusában értékesített tejet úgy ítéli meg, hogy hátrányos megkülönböztetés érte, hiszen nem vehetett részt ebben a programban, kárt okoztak neki. A bizottság írásos választ küldött erre a petícióra, ugyanis jól érteni kell, hogy miért is hoztuk mi ezt az intézkedéscsomagot 2016 nyarán. Jár úr is tisztában van vele, hogy a tej ára történelmi mélyponton volt, és ennek az oka a kereslet és a kínálat közötti egyensúly hiány volt. Fel kellett ismernünk, hogy a kínálati oldalon tudjuk helyreállítani ezt az egyensúlyt, és a bizottság olyan programot javasolt, ami a meg nem termelt tej 100 kilójaként bizonyos mértékű támogatást kínált az önkéntes gazdáknak, de aktív tejtermelők vehettek csak részt a programban, hiszen ennek lett volna csak, vagy volt csak hatása a piacra, és így lehetett bízni abban, hogy újra helyreáll az egyensúly, és emelkedni fognak az árak a feltétel az volt, hogy a legutóbbi adatokat igazolják, vagyis a júliusi tejeladásokat a rendeletben. Tehát van egy olyan záradék, mi szerint a rendelet által nyújtott támogatásból csak azok kaphatnak, akik legalább 2016. júliusában adtak el tejet. Prál úr tehát nem teljesítette ezt a jogosultsági feltételt, és mm, ezért nem vehetett részt ebben a programban. Kárt nem szenvedett, csak az intézkedésből nem tudott hasznot húzni. A 2016. júliusi intézkedés csomagban más intézkedések is szerepeltek, például a 28 tagállam között 350 millió eurót osztottak ki, nem ilyen feltételek szerint a petíciós szakbizottságot tájékoztatnám, hogy most lezárult ez a program, vége van, és azt találtuk, hogy Németország volt a legnagyobb felhasználója ennek a programnak, tehát a tejtermelés csökkentésében Németország vette leginkább igénybe ezt az európai programot. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most önöké a szó, hogyha hozzá kívánnak tenni valamit. Senki? Péter? Nos, A körülmények olyanok, illetve a feltételek amilyenek, és a bizottság elmondta, hogy olyan szigorú volt a program, hogy 2015. júliusában át kellett adni a tejet egy feldolgozó üzemnek. A petíció benyújtója ezt nem tette meg, éppen ezért nem jogosult a programban való részvételre, ezzel le is zárhatjuk a petíciót, ugyanakkor a panaszosnak kell hívjuk a figyelmét a nemzeti programokban. Itt sajnálatos volt ez az eset, de a bizottság egyértelműen megszabta a feltételeket. 2016. júliusában tejtermelőnek kellett, hogy minősüljön az illető, és tejtermelőnek az minősült, aki tejet szállított, nem pedig az, aki a borjaknak adta a tejet, tehát ezzel kizárta magát a programban való részvételt alól, és a bizottság szabta meg a játékszabályokat, van, aki nem tartja magát a játékszabályokhoz, ez most sajnálatos, de akkor a nemzeti támogatási programokra kell felhívjuk a figyelmét. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor ezt tesszük. Péter Bölcs tanácsát követjük. A petíció benyújtásának levelet küldünk, azt kérjük tőle, hogy a nemzeti támogatási rendszert vegye igénybe, forduljon a nemzeti hatóságokhoz, és nagyon együttérző megfogalmazással élünk majd, megértést tanúsítunk a helyzete iránt. A nemzeti bíróság előtt egyébként folyik az ő ügye, mert eljárást indított ezzel kapcsolatban a panaszos, de ennek ugye nincs köze a mi munkánkhoz, a petíciójához. Tehát elküldjük akkor neki ezt a levelet, ezt követően pedig lezárjuk a petíciót. Rendben? Jó. A következő pedig a 392 per 2015-ös számú petíció, PS brit állampolgár nyújtotta be a Compassion in World Farming szervezet nevében, valamint 18 állatjólértért küzdő aláíró szervezet nevében. Stevenson úr itt is van, tisztelettel üdvözlöm Önt itt a Petíciós Szakbizottságnál, nagy érdeklődéssel várjuk az ön beszámolóját, 5 perce van. Köszönöm szépen. Nos, az Európai Bizottság a tej, marha tartó telepeket öt tagállamban vizsgálta meg. Vegyes eredménnyel vannak pozitív megállapítások és bosszantóak is. Kérdezi a magyar kabin, hogy hallgatnak-e bennünket milk yields that a third have to be prematurely... Szóval, uh, Írországban a fő probléma a tehenek farkának megkurtítása Lengyelországban túlzott tejhozamot várnak, és ezért hamar le kell vágni a marhákat. Ausztriában 45-50 százaléka a teheneknek egész évben meg van kötve, Észtországban pedig egy csomó sérülést, duzzanatot, sántaságot és masztitiszt is tapasztaltak tejmirigy gyulladást. Eh, az állatjólétről eh, készült eh, jelentés szerint a tejmarhák helyzet a második legsúlyosabb állatjóléti probléma az Európai Unióban. Ráadásul a nagy tejhozamot biztosító állományoknál nagyon gyakoriak a lábbetegségek, a mastitis és a szaporodási rendellenességek. Ezek nagyon befolyásolják az élet minőségét az állatoknak. Compassion in World Farming szervezet 52 németországi, dániai és spanyolországi tehenészetet látogatott meg, és azt találtuk, hogy több mint 50%-ában a telepeknek nem csak télen, hanem a, akkor is, amikor nő a fű, bent tartják az állatokat beltérben. Egyes tagállamokban, így Németországban is a legtöbb tehenet egész évben megkötözve tartják beltérben. Ezek az állatok alig tudnak mozogni, gyakorlatilag csak lefeküdni és felállni tudnak, egy-két lépést tehetnek előre, hátra vagy oldalra. Ugye a mai tehenek nagyon sok tejet adnak, de az EFSA megállapította, hogy a nemesítés nagyon rossz egészségügyi, vagy egészségi állapotot eredményez. Az EFSA arra is elmutatott, hogy a lábbetegségek alapvető problémát jelentenek a tejteheneknél. Azt mondják, hogy 20-25 százaléka az állatoknak megsántul. Ez azt jelenti, hogy évente több millió állat. Az EFSA arra is rámutatott, hogy az elmúlt 20 év során nem csökkent a sánta állatok aránya, és a legtöbb sánta tehénnek fájdalmai vannak nagyon gyakran csupasz, túl zsúfolt, szennyezett istálóban tartják őket, kemény padlón, nincs szalma, nagyon kicsi fahokban, és ez nagyon gyakran sérülésekhez vezet Nincs irányelv a tejmarhák tartásának állatjóléti szempontjairól, az általános állatjóléti szabályozásra hagyatkozhatunk. Ez azonban elég erős, azt mondja ki, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell mindenről, tehát minden észszerű erőfeszítést meg kell tenni az állatok jóléte érdekében, és gondoskodni kell arról, hogy felesleges szenvedést, fájdalmat, sebesülést nem okoznak nekik. Ez erős megfogalmazás, de nagyon tág. Mi azt kérjük, hogy a szakbizottság tartsa nyitva ezt a petíciót, és az Európai Bizottság részletes iránymutatással szolgáljon a tagállamok tej, marha tenyésztési ágazata részére, tehát értelmezze, hogy a harmadik cikk az állatjóléti irányában pontosan hogyan értelmezendő, és ez az iránymutatás kifejezetten szóljon a sántaságról, a mastitis minimalizálásáról, a, a sérülések, duzzanatok visszaszorításáról, a, arról, hogy hogyan lehet megelőzni, hogy ennyire sovány teheneket tartsanak, hogyan lehet tisztább körülmények között tartani őket, iránymutatásra van szükség az istállók kialakítása szempontjából is, és amikor nő fű a legelőkön, ki kell engedni a teheneket, illetve nem lehet a végletekig fokozni a tejhozamot. És véget kell vetni ugye ennek a szörnyű gyakorlatnak, hogy folyamatosan megkötözve tartják a tejmarhákat. Hogyan lehet ennek véget vetni? Tehát van ez az erőteljes, de nagyon tág jogszabály a bizottságtól részletes iránymutatást kérünk, hogy mindenki tudja, hogy mit kell tennie, és mi a jó gyakorlat. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now the floor is open to... Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? Marias kolléga lesz az első, illetve elnézést kérek, itt van a bizottság képviselője, Denis Simonin, nem az előző napi rendért felelős személy, hanem egy új bizottsági képviselő, tessék. Köszönöm szépen. Mint ahogy ez a petícióban is elhangzott, több auditot is végrehajtott 2016-ban a bizottság. Ennek az eredményeit gondolom, hogy ismerjük. Én személyesen nem voltam ott. Nagyjából kiegyensúlyozottak az eredmények, azért nem szisztematikusan katasztrofális a helyzet mindenhol. Ami tudniuk kell a bizottságról az az, hogy a bizottság általános jelentést készít éppen a helyzetről, és amikor elkészült majd ez a jelentés, amin hát jelenleg is dolgozunk, akkor a bizottság ezt egy információs látogatás keretein belül meg fogja majd tárgyalni az érintett tagállamokkal idén októberben, és természetesen a többi tagállammal is felvesszük majd a kapcsolatot, hogy hol, hogyan lehetne javítani a jelenlegi helyzeten ez egy általános felülvizsgálat, vagy egy általános ellenőrzés, és akkor megvizsgáljuk, hogy hol mit kell javítani. Azért óvatosan kell bánnunk ezzel a kérdéssel, hiszen 2012-es szövegekről van szó, ami pedig a tudományos véleményt illeti, ez 2009-es, azért azóta nagyon sok minden előrelépés történt. A bizottság a legutóbbi formális válaszában azt is elmondta, hogy január óta működik egy állatjóléti platform. Ennek az első ülése június 1-én lesz. Ez a platform lehetőséget nyújt majd arra, hogy a különböző érintett feleket összefogja, hogy meg tudják vitatni a kérdéseket, illetve meg tudják nézni azt, hogy a jövőben mit kell tenni, illetve hogy egyfajta iránymutató dokumentumot létre tudjunk hozni így reméljük, hogy ágazati szintre lebontva hatékonyan tudunk majd foglalkozni az állatjóléti kérdésekkel. Nagyon sok kérés és kérdés van, igény fogalmazódott meg a platform irányába, de mint említettem, volt a platform ugyan már felállt, de még nem kezdte meg a munkáját, erre csak júniusban kerül sor. A nyulak helyzetével, illetve a lovak helyzetével is foglalkoztunk az elmúlt időszakban, ebből is látható, hogy rengeteg feladata lesz a platformnak Nyilván prioritásokat kell majd meghatároznunk. Szerintem a fejős tehenek kérdése azért fontos kérdés, mert ez minden tagállamot érint, illetve nagyszámú állatot érint. Sok tudományos véleményt készítettünk már el ebben a témában, tehát rengeteg adat áll a rendelkezésünkre. Reméljük, hogy megfelelő is naprakész képet kapunk majd a jelenlegi helyzetről, és ez alapján tudjuk kialakítani jövőbeli munkánkat. Köszönöm szépen, most viszont tényleg Máriász kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt a parlamentben, a plenáris ülésen is több ízben beszéltünk az állatok jólétéről, illetve az állatok jólétének hiányáról, és ez a petíció, illetve magának a petíció benyújtójának az előadása is egyértelműen mutatja, hogy a fejős tehenek helyzete mennyire rossz itt Európában. Úgy tűnik, hogy az egyetlen célkitűzés az, hogy minél több tejet termeljenek, hogy minél jobban kizsigereljék ezeket az állatokat. Úgy tűnik, hogy semmi más nem számít, és ezzel párhuzamosan a tejára pedig folyamatosan csökken. Ez azt jelenti, hogy hiába dolgoznak intenzívebben a teljes gazdák, folyamatosan csökkennek a bevételeik. És még így is elég nagy a különbség a felvásárlási ár és a fogyasztói árak között, tehát én itt nagyon sok ellentmondást látok. Az állatok jólétének hiánya, alacsony bevételek a tejgazdák számára, magas árak a fogyasztók oldalán, tehát számos problémával foglalkoznunk kell itt az ellátási lánc folyamán. Sőt, egyenesen úgy tűnik, mintha minden rossz irányba haladna, úgyhogy egészen új irányvonalon kellene elindulnunk. Köszönöm szépen, Péter Jár következik. Marias kolléga záró mondatát egy kicsit átfogalmaznám. Jó úton haladunk, de hogy kellően gyorsan-e, ez itt a kérdés. Ha valaki a szocializmusban nőtt föl, akkor példaként azt mondhatom, hogyha valaki megnézi a 40 évvel ezelőtti helyzetet, javult ez egy kicsit azóta, de kérdés, hogy kellő gyorsasággal haladunk-e és a társadalmi párbeszédet kell ösztönöznünk, hogyan ültetjük át a gyakorlatba azt, amiről döntünk és ami a gyakorlati gazdasági kérdéseket illeti, itt ugye feltételekről van szó, amelyeket egész Európára nézve e, kell meghatároznunk, hiszen végeredményben versenyfeltételeket szeretnénk teremteni, éppen ezért én fontosnak tartom ezt a e, ezt e, a párbeszédet. A petíció szempontjából ezt fontosnak tartom, hiszen párbeszédre szükség van. Ha a szállítási időket és a szállítási módokat nézzük meg, ezekről többször szó esett, de ha a gyakorlatot vizsgáljuk meg, azt kell mondjuk, hogy a tagállamok között nagyon nagy az ellenállás a tagállamok részéről. Éppen ezért van ugye a munkacsoport, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, állásfoglalások is születtek az Európai Parlamentben, ezért én úgy gondolom, hogy a téma fontos, a petíciót nyitva kell hagynunk, és az illetékes szakbizottságokhoz, az Agrihoz és az MV-hez el kell juttatnunk, hogy onnan is támogatást kapjunk, és ezzel lendületet vigyünk az egész folyamatba, foglalkozzunk el ezzel a problematikával, és akkor nem azt akarom állítani egy pillanatig sem, hogy a gazda lenne a gonosz, hiszen ő még akkor is, hogyha az állatok jólétét szívén viseli, vállalkozó. Tehát az állat jóléttel mindenképpen foglalkoznunk kell, ezt definiálnunk kell, és a közös um, állattartási feltételeknél Európa szerte érvényesítenünk kellene. Úton vagyunk, haladunk, lehet, hogy nem elég gyorsan, de azért azt sem mondhatjuk, hogy nem történnek lépések. Hogyha valaki megnézi a helyzetet, megvizsgálja, hogy milyen volt 20 éve a helyzet és mi változott azóta, akkor azt kell mondjam, hogy jó úton haladunk. De azért néha az érdekek elég ellentmondásosak. Egyfelől ott volt a lég, levegő tisztaságáról szóló irányelv, komolyan küzdöttünk érte a parlamentben. Nem lehetséges, hogy a teheneket aztán klímagyilkosként definiáljuk, és ennek talán az lenne majd az eredménye, hogy a teheneket nem engedjük ki a szabadba, mert azért mégis a szabad levegőn kell tartani őket is, és nekik is kell, hogy egy kicsit a gázokat kiadják a, a környezetbe, hogy azt mások is megteszik, de azt hiszem, hogy tovább kell haladnunk azon az úton, amelyen, e, amelyen haladunk. Itt ugye nem csak tehenekről van szó, hanem más állatfajokról is. A meggyőződésünk az, hogy a társadalom tagjaival szemben tiszteletet kell tanúsítanunk, ez mindenkire vonatkozik, tehát nyitva kell tartanunk a petíciót, és az illetékes szakbizottságokhoz el kell juttatnunk. Thank you very much. And there is nobody else on my... Köszönöm szépen. Más nem jelezte, hogy szeretne hozzászólni, úgyhogy akkor próbáljuk meg lezárni ezt. De nem, visszaadom a szót a petíció benyújtójának, Steven úrnak két percre. Szeretnék a bizottság egyik megjegyzésére reagálni. Itt ugye 2009-ről beszéltek, a mi adataink nem 2009-esek, hanem 2012-esek, és azóta nem változott meg olyan sok minden, ezt azért szeretném elmondani, és a legutóbbi adataink pedig az idei év elejére tehetőek, tehát amikor kimondatott, hogy a legnagyobb állategészségügyi probléma a fejős tehenek problémája, ez a megállapítás az idei évre tehető. Úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak tényleg egy kicsit jobban oda kellene figyelni a tejágazatra, ugyanis itt igazán súlyos problémák jelentkeznek. Két évvel ezelőtt egyébként mind a 28 tagállam mezőgazdasági minisztériumához eljuttattunk egy kérdőívet, amelyben megkérdeztük, hogy a bizonyos problémákra hogyan reagálnak, mit tesznek annak érdekében, hogy megoldják a problémákat. 12 tagállam válaszolt, ami tulajdonképpen jónak tekinthető, de teljesen hihetetlen volt, hogy voltak olyan tagállamok, ahol végig sem gondolták, hogy milyen észszerű lépéseket kell megtenni a problémák megoldására. Úgyhogy valóban komoly és egyértelmű iránymutatásra van szükség, iránymutatásra, nem kötelező érvényű szabályokra, tehát megfelelő iránymutatásra van szükség, például a lábon szállított állatok körülményeire kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a jó gyakorlatokat megosztani. Ez valóban nagy segítséget nyújtana, és mindenképpen remélem, hogy a petíciónkat egyelőre nyitva hagyják. Köszönöm szépen, akkor most már tényleg lezárhatjuk a vitát, azzal az eredménnyel, hogy a petíciót nyitva hagyjuk, és a bizottság egyelőre öt auditot végzett el, és amikor ezeknek az adatait fel fogják dolgozni, akkor jobban rálátnak majd arra, hogy mi a helyzet Európa szerte, és utána visszatérnek ide a szakbizottságunkba, és beszámolnak az eredményekről. Tehát várjuk ezeket az eredményeket, és ezen kívül lesz októberben Írországban egy nagyon fontos ülés, és várjuk a jelenlegi helyzetről a további adatokat a tagállamok részéről. Szeretnénk látni, hogy az irányelvnek való megfelelés milyen szinten valósul meg, ez is nagyon fontos és hasznos lenne. Tehát akkor mindezekkel az adatokkal és mindezzel a tájékoztatással visszatérünk majd a bizottsághoz, folytatjuk a párbeszédet, és lesz még egy vitánk ebben a témában és természetesen az Agri szakbizottságnak is tájékoztatást küldünk majd, hogy tisztában legyenek azzal, hogy foglalkozunk ezzel a témával, és hogy mi az a munka, amit eddig elvégeztünk itt a szakbizottságban, valamint a bizottság oldalán. Az Envinek is küldünk tájékoztatást, mondja Péter Jár. Igen, igen, az Envinek is küldünk tájékoztatást, és hogyha a bizottság is bólogat, akkor az azt jelenti, hogy ők is elfogadják ezt a fellépést. Remélem, hogy a petíció benyújtója elégedett az eredménnyel. Igen, elégedett vagyok, köszönöm. Ez számunkra is azt jelenti, mondja az elnök, hogy egy jó ügyet szolgálva ma hasznosan cselekedtünk, és hogy a petíció benyújtója nem feleslegesen tette meg ezt a sok kilométert Brüsszelig, és ez egy remény sugár lesz a petíció benyújtóinak számára. Van még egy napirendi pontunk, ez a februári svéd látogatás volt, aztán a legrosszabb hónap egy svédországi látogatásra. Csáki Pál, kedves barátom, volt ennek a vezetője, és már is megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Röviden a következőt szeretném elmondani. Februárban valóban egy jó sikerült tényfeltáró látogatást valósítottunk meg Svédországban. A téma az volt, hogy a svéd hatóságok nem svéd állampolgárok számára olyan fontos identifikációs számokat, amelyek nélkül nem tudnak aktivitást kifejteni Svédország területén, késve hoznak meg, és ezáltal komplikálják az ő lehetőségeiket, életüket. A tárgyalások jó irányba folytak, Nagyjából meg is egyeztünk abban, hogy mi mindent kellene a svéd hatóságoknak megtenni. Az anyag elkészült, köszönöm szépen a titkárságnak a nagyszerű munkát végeztek, megfogalmaztuk az ajánlásainkat is. Úgy néz ki, hogy a politikai csoportok között nincs probléma, tehát meg fogjuk tudni szavazni a jövő hónapban ezt az anyagot. De időközben egy probléma fölmerült. Kiderült, hogy az Európai Bizottság már régebben foglalkozik ezzel a témával, egy pilótaprogramot próbálnak megvalósítani, és most arról tájékoztattak engem a múlt héten, hogy a pilótaprogram kiértékelésével ők nem elégedettek. A svéd hivatalok, a svéd kormány szóban nagyon kooperatív, de konkrét lépéseket nem tettek. Tehát úgy gondolom, hogy a mi anyagunkat egy kicsit határozottabb hangnemben kell majd talán átfogalmaznunk az ajánlásainkat, és én kész vagyok erre, és úgy gondolom, hogy ebben is meg fogunk tudni majd egyezni. Tehát az utolsó mondat, amit szeretnék elmondani, hogy május másodikáig, más másodikán 15 óráig lehet benyújtani a módosító javaslatokat, tisztelettel várom a javaslatokat, és egy kicsit talán a hangnemen majd keményítünk. Köszönöm szépen. Thank you, Paul. Now. Köszönöm szépen, Pál. Nem volt nagyon sok résztvevője ennek a tényfeltáró látogatásnak. Nagyon örülök annak, hogy Dufrid asszony itt van a mai napon. Kuneva asszony is itt van, úgyhogy ha valamelyikük szeretne, akkor hozzászólhat ebben a témában. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, azért jöttem el, hogy elmondjam, hogy tényleg hasznos volt ez a látogatás, és csatlakozom az alelnök úr szavaihoz, hogy fontos, hogy erősebben fogalmazzunk, meggyőzőbbek legyünk, hogy úgy mondjam, a dokumentumban. A látogatása egyébként optimális hangulatban került sor, pedig nagyon kevés időnk volt örömteli volt, hogy úgy alakult, hogy egy fél napot nyertünk, ennyivel hosszabb lett a látogatás, és így mindenkivel tudtunk egyeztetni. Minden partnerünk rendelkezésre állt, és meghallgatott bennünket valóban sürgős megoldást kell találni erre a problémára, hiszen rengeteg petíciót kaptunk ezzel kapcsolatban. Különböző problémák vetődnek fel, amelyek különböző okoknak tudhatók be. Biztosítottak bennünket, hogy keresik a megoldást, illetve volt egy-két olyan probléma, amit nem sikerült teljesen feltárni. Úgy gondolom, hogy a polgárok és a parlament közötti kapcsolatot tovább erősíthetjük azzal, hogyha a bizalmat erősítjük a pozitív légkör szellemében a petíciós szakbizottság részéről. Úgyhogy úgy gondolom, hogy legyünk éberek, figyeljünk oda arra, hogy tényleg eredménnyel járjon ez a látogatás, hiszen azt próbáltuk feltárni, hogy mi nem működik, Fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy a svéd hatóságok végül hatékony megoldást találnak. A párbeszédnek persze folytatódnia kell, hogyha egy parlamenti szakbizottság sok petíció miatt látogatást kell, hogy tegyen egy tagállamban, akkor ott valóban fontos a kérdés úgy gondolom, hogy a sét hatosságokat nyomon kell követnünk, és nekik fel kell számolniuk az olyan problémákat, amelyek a külföldi állampolgárok svédországi tartózkodását nehezítik. Örülök, hogy ott lehettem ezen a látogatáson, és ahogy az elnök asszony is említette, jól sikerült ez a látogatás. Köszönöm a hatóságok vendégszeretetét. Igazából nagyon nagy élmény is volt ezen a részen járni Európának. Ezt nem fogom elfelejteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kuneva képviselőasszony. Εγώ συμφωνώ με a συνάδελφο, δεν τα Köszönöm szépen, egyetértek az előttem szóló kollégámmal, nem szeretnék visszatérni a részletekre. Szeretném elmondani, hogy mi az, ami legyű, lenyűgözött ezen a tényfeltáró látogatáson. Az utazás megszervezése tökéletes volt. Találkoztunk a kormány képviselőivel, számos miniszterrel, és mindazokkal, akik az érintett kérdésben érdekeltek tehát minden fontos személlyel volt lehetőségünk eszmét cserélni. Természetesen a kérdés, hogy a probléma valódi rendezése még hosszabb időt igényel, de megcselekedtük, amit kellett. Azt nem is vártuk, hogy az eredmények már ott a helyszínen jelentkezzenek. Azt vártuk, hogy a svéd fél megértse, hogy mit kell megváltoztatni a jogszabályaiban, amely a rendszer megfelelő működéséhez vezet, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Mindazok a menekültek, akik az elmúlt időszakban Svédországba érkeztek, ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek. Személyes problémákkal, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémáival. Reméljük, hogy a látogatás elindított egy folyamatot, amely tovább megy majd, és akkor valóban hatékony intézkedések elfogadására kerülhet sor. Szeretnék mindenképpen köszönetet mondani, mert a szervezés remek volt. Köszönöm. Én ott voltam Ugye hivatalból el kellett mennem, mert a saját tagállamomról van szó, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, különösen Pálnak, mert igazán komolyan hozzájárultak ahhoz, hogy ennek a problémának az orvoslása elindulhasson. És most a titkársághoz kell fordulnom, és Clairehez, aki tényleg csodálatosan megszervezett mindent a tényfeltáró látogatás kapcsán. Gyümölcsöző látogatás volt, és tudom, hogy a helyi hatóságok nagyon komolyan fogják venni ezt ugyanis azért nem minden nap érkezik a petíciós bizottság részéről tényfeltáró látogatás Svédországba, ezért szerintem egyértelmű, hogy a hatóságok ezt komolyan fogják venni. A bizottság képviselőjeként Lu asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek. Köszönjük ezt a kezdeményezést. És köszönjük szépen a jelentést is, amely teljesen egyértelműen megfogalmazza a problémát. Mint ahogy a jelentésben is megjelenik, a bizottság folyamatos kapcsolatban áll már egy ideje a svéd hatóságokkal, és 2016. októberében egy EU pilot is elindult ennek kapcsán. A svéd hatóságok februárban adtak választ, körülbelül abban az időpontban, amikor sor került erre a tényfeltáró utazásra. Szerintem ez is hozzájárult a svéd hatóságok remek együttműködési kedvéhez. a bizottság véleménye egyelőre még nem kőbevésett, és a fordítások miatt is volt némi késlekedés, de a bizottság szolgálatainál jelen pillanatban a következőképpen vélekedünk a válaszról. Nagyon érdekes ez a válasz, bizonyos pontoknál még további tájékoztatást kell kérnünk. Hogyha megnézzük, hogy a svéd hatóságok milyen megoldási javaslatokkal rukkoltak elő, akkor azt látjuk, hogy ezek alkalmasak minden egyes az állampolgárok által megjelenített probléma megoldására, ami önmagában véve nagyon jó kezdet. Szükség van arra, hogy meglegyen az egyértelmű akarat ezeknek a problémáknak a megoldására. És szükség van arra is, hogy az elindítandó megoldási javaslatokhoz megfelelő határidőket is rendeljünk. Tehát az nagyon jó, hogy megvannak az ötletek, az nagyon jó, hogy megvannak az ígéretek, de ezeket a gyakorlatban is meg kell valósítani. A bizottság természetesen továbbra is kapcsolatban marad a svéd hatóságokkal. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretne még valaki hozzászólni ehhez? Talán a delegáció vezetője Pál még egyszer? Nem. Rendben van, akkor köszönöm a bizottság képviselőnek, hogy eljött, köszönöm a kollégáknak is a munkát. A program természetesen tovább működik, és gondolom, hogy magától értetődő, hogy az információ áramlás megmarad a bizottság és uh, a szakbizottságunk között, de azt azért tudnunk kell, hogy a személyi szám Svédországban szent és sérthetetlen, tehát az ezzel kapcsolatos változtatások valószínűleg nehezek lesznek. Az ajánlások kapcsán lehet benyújtani módosító indítvány, méghozzá május másodikán délután három óráig. A szavazásra pedig május 30-án kerül sor. Köszönöm mindenkinek a délutáni munkát, és holnap találkozunk viszontlátásra.